I will start. Uh... Megkezdem az ülést, mert nagyon sok minden szerepel a papíromon, felolvasom, gondolom addigra végzek, mire a vendég megérkezik. Üdvözlöm Önöket az ülésen. Ezen az ülésen két rész lesz. Először 10.30-ig itt leszünk, és meghallgatjuk a tárgyalások megnyitásáról szóló bizottsági ajánlást a terrorizmus megelőzésére a 218 e, as szerződési cikknek megfelelően, és a külföldi harcosok témáját vitatjuk meg. Aztán a LIBE és a DEVE szakbizottságok együtt 10 óra 40-kor folytatják az ASP 3G3 teremben, a másik épületben. Úgyhogy az első napi rendi pontot illetően tudniuk kell, hogy az Európa Tanács kiegészíteni kívánja a terrorizmus megakadályozására vonatkozó 2178-as külföldi harcosokra vonatkozó ENSZ által tavaly szeptemberben elfogadott állásfoglalást. Ez a kiegészítés a terrorista kiképzéseket és a terrorizmus céljára való utaztatást büntethetővé teszi. A Lisszab, a szerződések 218 cikke szerint és az EU kompetenciának megfelelően és a terrorizmusról létező kerethatározatnak megfelelően az Európai Bizottság ajánlásokat tett a tanácsnak annak érdekében, hogy megkezdhessék a tárgyalásokat. A 218 cikk felhatalmazza a parlamentet, hogy beleegyezését adja az eljáráshoz, hiszen ez vonatkozik a terrorizmusra vonatkozó kerethatározatra, ezért aztán a parlamentnek részt kell venni a tárgyalásokon, ezért hívtuk meg a bizottságot ma, aki a tanácsi döntéshez ajánlásokat nyújt. Üdvözlöm Kuedzsikov urat, ön az Európa tanács terrorizmus elleni koordinátora, és ismerteti velünk a tárgyalások várható tartalma, tartalmát. De először a szót megadnám Olivier Luiknek a bizottságtól. Öné a szó. Köszönöm szépen. Jó reggelt mindenkinek. Köszönöm, hogy meghívtak ma, hogy beszámolhassak erről a kérdésről, hogy mi az állás az ügyeknek. Ahogy ön is említette, az Európa Tanácsban múlt év januárban kezdődött a munka, az ENSZ múlt szeptemberi határozatát követően, az ENSZ bizottsági tanácsa abban a hónapban ö, találkozott, szeptember 17-én. Barack Obama elnök és más államfők személyesen találkoztak New Yorkban. Az ENSZ biztonsági tanácsának határozata kötelezi az ENSZ tagállamokat, hogy büntetővé, büntethetővé tegyék a terrorizmussal kapcsolatos tevékenységeket és az külföldi harcossághoz kapcsolódó tevékenységeket. Ahogyan ön is tudják, az európai szinten ezt már egy ideje fontolgatjuk, és ez egy olyan kérdés, amit itt is megvitattunk és a bel- és igazságügyi csúcson is, és valószínűleg liszabonizálják a jelenlegi terrorizmus elleni harcra vonatkozó 2002 2022-es jogszabályt, amelyet 2008-ban frissítettek fel. De közben a fejlemények úgy alakultak, hogy az Európa Tanács január 21-én a miniszteri tanácson úgy ítélte meg, hogy a párizsi és máshol bekövetkezett támadások után a külföldi harcosok témáját kiemelten kezeli. Ami az eljárást illeti, kicsit furcsa helyzetben vagyunk, mégpedig azért, mert szakértői szinten Strasbourgban már megkezdődött a vita, és közben mi még a mandátumot sem dolgoztuk ki, úgyhogy megpróbáljuk gyakorlatilag a mozgó célpontot eltalálni, Ezért aztán a Strasburgi tárgyalásokon képviseltettük magunkat, és próbáltuk képviselni az Európai Unió és a tagállamok álláspontját. Ugyanakkor párhuzamosan mi is folytattuk a munkát, volt egy tanácsi állásfoglás határozat, amely e, igazából iránymutatásokat, klasszikus iránymutatásokat e, tartalmaz a szerződés 218-as cikke alapján. Ezek az ajánlások abból indulnak ki, ha nem is minden, de a problémáknak egy része, amelyre ki akarunk térni, EU-s kompetencia alá esnek. Mi ezért kértük a mandátumi felhatalmazást, és ahogy ön is említette. Szeretnénk, hogy az Európai Uniót mi képviselhetnénk, és büntetőjogilag büntethetővé tennénk olyan viselkedési formákat, amelyeket azzal a szándékkal követnek el, hogy katonákat toborozzanak, ezt szándékát tegyék, passzív kiképzést, tegye, kapjanak terrorista cselekmények elkövetésére, utazzanak ilyen célból, erőforrásokat gyűjtsenek ilyen célból, vagy bármiféle megkönnyítési, támogatási intézkedést tesznek a külföldi harcosok támogatására. A mandátum maga három bekezdésből áll. Azt mondja, a bizottság az Európai Uniót képviselheti a tárgyalásokon, a tagállamok részt fognak venni a tárgyalásokon, és a koordinációt egy adhok bizottság, a belés igazságügyi csúcs tulajdonképpen, amelynek ön az alelnöke fogja megszervezni, és helyben is folyik a koordináció megtettük ezeket a lépéseket, és szeretnék köszönetet mondani a tagállamoknak, hogy ilyen gyorsan léptek, miközben az adhok koordináció folyik Strasbourgban, az ülések előtt, a kávészünetekben, és egész jól működött ez a dolog, és azt hiszem, hogy nagyon koherens az álláspontja az Európai Uniónak ezekben a kérdésekben. Aztán a tárgyalási útmutatások azt mondják, hogy van egy kötelezettség, amelyet az ENSZ hetes fejezete tartalmaz, és a fő kérdés az, hogy gyakorlatban hogy lehet ezt végrehajtani, gyakorlatilag büntetőjogilag felelőssé hogyan tehetők azok, akik ilyen tevékenységeket folytatnak, amiket említettem. Ez a ENSZ bizottsági határozatának hatos pontja. Tehát ez a, az operációs hatos bekezdés. De ennek az ENSZ határozatnak más fejezeteit is figyelembe vehetjük, hogyha arra van szükség, hogy a hatos pont minden egyes elemét végrehajtathassuk. Tehát igazából arról van szó, amit már elmondtam, az ENSZ határozatának szellemében büntethetővé tesszük a külföldi harcossághoz kapcsolódó tevékenységeket, de ha kell, akkor a négyes és az ötös pontot is invokáljuk. Mi ezt javasoltuk az iránymutatásban, igazából mindenki, aki aláírta ezt a határozatot, tehát az Európai Unió és a tagállama is, a nemzeti jogalkotásukba át kell, hogy vegyék ezeket a bekezdéseket, de természetesen úgy, hogy a közösségi joganyagot teljes mértékben tiszteletben tartják, a jogi átláthatóság és egyértelműség nagyon fontos, és senkinek nem szabad új büntető jogi formákat és sértéseket bevenni a nemzeti joganyagukba, ha nem tudnak olyan büntetőjogi formátumot találni a nemzeti joganyagban, amely ennek a joganyagnak a végrehajtását elősegíti. Tehát ugye EU szinten van egy kis manőverezési tér, megszabhatunk új cselekvési formákat, amelyek büntethetők, de csak olyan formátumban, amik már léteznek a közösségi joganyagban. Aztán van egy szétkapcsolási bekezdésünk, amely az alapegyezmény 26-os cikkében szerepel, 2005-ben fogadták el, 2007-ben lépett életbe. Ez azt mondja, hogy az Európai Unióban és tagállamaiban a közösségi joganyag a mérvadó. Tehát itt tartunk jelenleg, ami a mandátumot illeti. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mielőtt megadnám a szót Koedikov úrnak, a lett soros elnökséghez fordulok, illetve annak képviselője. Szeretne valamit kiegészítésképpen mondani? Igen, természetesen. Élnék a lehetőséggel. Jó reggelt kívánok mindenkinek, és köszönöm az elnök asszonynak, hogy megadta nekem a szót. Talán elmondanám, hogy a tanácsban milyen helyzet a mandátummal kapcsolatosan. Az elnökség és az összes tagállam is azt hiszem érti, hogy milyen a kialakult helyzet, ahogyan már el is hangzott Olivier részéről. Az Európa Tanács viszonylag gyorsan nekilátott a munkának, és elég gyorsan is haladt előre. Mi a magunk részéről arra vártunk, hogy az Európai Bizottság elkészítse a mandátumra vonatkozó javaslatot. Amint ez a javaslat elkészült, az elnökség azonnal nagyon fontos ügyként kezelte ezt a kérdést, és elég gyorsan tudtunk előre haladni. Volt két igazságügyi miniszteré találkozó, ahol megpróbáltuk úgy alakítani a mandátumot, hogy ez mindenki számára elfogadható legyen. Általánosságban elmondható az, hogy sokkal inkább a mandátumról, mint magukról, az iránymutatásokról beszéltünk. És az Európa tanácsbeli vitához hasonlóan alakult a tanácsban is a vita, az Európa tanácsban történő eszmecsere alkalmával egyébként rész, jelen voltak a tanács képviselői is. A tagállamok emellett Egyetértetek abban is, hogy az Európa tanácsbeli vitát nem szabad elhúzni. Biztos vagyok benne, hogy a jobbomon ülő kolléga majd elmondja, hogy az Európa tanácsban hogyan alakultak a dolgok, de minden esetre az összes tagállam számára világosá vált, hogy mielőbb meg kell születni a mandátumnak, úgyhogy elég gyorsan haladtunk előre. A soros elnökség összességében mindent megtesz, hogy a mandátum végső formáját elnyerne, elnyelje, remélhetőleg ma sikerül döntésre jutni, és a következő Európa tanácsi ülésen, amelyre április 7-én kerül sor, tehát a húsvéti ünnepek után, meg lesz a mandátum az Európai Bizottság és az Európai Unió számára, hogy részt vehessen a tárgyalásokon. Így néz ki tehát a helyzet a soros elnökség szemszögéből. Úgy látom, hogy nagyon pozitív a hozzáállás az összes tagállam részéről és az elnökség részéről is persze, és remélhetőleg a tanácsban sikerül a korábbiakhoz hasonlóan ütemesen előre haladni. Köszönöm. Köszönjük. Most pedig Koedzsikov úrnak adom meg a szót, aki a terrorizmus elleni harccal kapcsolatos koordinátor, ő fog nekünk beszámolni a jelenlegi helyzetről. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnézést szeretnék először is kérni azért, mert elkéstem. Ez a szakbizottság mm, ezt a szakbizottságot nem igazán fenyegeti a terrorista veszély, azt hiszem, mert természetesen azonnal felismernénk, kiszúrnánk a terroristákat itt az épület előtt, ha itt bolyonganának, vagy próbálnának bejutni, mert nagy a biztonság. Köszönöm szépen a meghívást a Libe és nagyon hálás vagyok a bizottságnak is, valamint az elnökségnek, amiért az Európa Tanácsot nagymértékben támogatták a kiegészítő jegyzőkönyvvel kapcsolatos tárgyalások során. Egy nagyon különleges, speciális helyzet alakult ki az ENSZ biztonsági tanácsa ö, döntésére reagálunk, amelyet az egyezmény hetedik cikkének megfelelően fogadtak el. Az első terrorista ellenes döntésre a New Yorki terrortámadások után került sor, és ez most a második ilyenfajta határozat. Mielőtt kitérnék a kiegészítő jegyzőkönyv Olafra, ha megengedik, akkor mondani két-három mondatot arról is, hogy az Európa Tanács hogyan gondolkodik a terrorizmus ellenes intézkedésekről. Különböző szervezetek más, más és másként szemlélik ezt a kérdést. A biztonsági tanács, az ENSZ például nemzetközi fenyegetésként értékeli a terrorizmust. Mi az Európa Tanácsban 1900 78-ban foglalkoztunk először ezzel a kérdéssel, és ott megfogalmazódott az, hogy a demokratikus államok rendjét fenyegető veszély a terrorizmus. Később 95-ben elfogadásra került egy olyan megfogalmazás, miszerint a terrorizmus elfogadhatatlan bármilyen körülmények között és bármely kultúrában. Tehát az Európa Tanács terrorizmus ellenes a terrorizmus ellenes harcról úgy gondolkodik, hogy a terrorizmus veszélyezteti a demokráciát, és elfogadható, elfogadhatatlan bármely társadalomról is legyen szó. Az év sor, évek során különböző egyezményeket fogadtunk el. Van egy régebbi egyezményünk a terrorizmus visszaszorításáról, amelynek a célja tulajdonképpen az, hogy elkerüljük azt, hogy a terrorizmus terrorista támadásokat egyfajta politikai alapon kezeljük, ez ennek negatív kihatása lenne ugyanis, ez a 70-es évekből származik. Aztán a jegyzőkönyvek, illetve a terrorizmus megelőzéséről szóló egyezményhez csatolt jegyzőkönyv annak idején új fogalmakat vezetett be, illetve új intézkedéseket javasolt, például azt kérte, hogy a terrorizmusra kapcsolatos kiképzés, a gyűlöletszítás és így tovább mint, mind büntényként legyen nyilvántartva a tagállamokban. Van egy egyezményünk a pénzmosásról is, amely ehhez kapcsolódik, és van egy csomó ajánlásunk, az egyik eh, például az emberi jogok védelméről szól a terrorizmus elleni harcban. És van egy a speciális eh, vizsgálati módszerekről is, a súlyos bűntényekre és a terrorizmus gyanújához kapcsolódó bűncselekményekkel kapcsolatos vizsgálatokra vonatkozik ez, illetve nyomozásokra. A terrorizmus, illetve terrorista támadások áldozataira vonatkozóan is megfogalmaztunk bizonyos határozatokat, biztosan emlékeznek arra, hogy a CIA-nek volt egy programja ebben a témában, és az Európa Tanács volt az egyetlen, amely, meg, amely nagyon határozottan kiállt amellett, hogy meg kell védeni az emberi jogokat a terrorizmus elleni harc keretein belül is. Emlékszünk arra, hogy sokáig tagadták ezt a programot, míg nem George Bush beismerte, hogy valóban létezik a, egy, a CIA-nek egy ilyen programja, amelynél speciális módszereket alkalmaz tehát az Európa Tanács úgy vélekedik, hogy a terrorizmus vádolt személyek emberi jogait is mindenképpen tiszteletben kell tartani. Harmadsorban a kölcsönös jogi tanácsadás és együttműködésre vonatkozó eh, egyezmények sora. Az Európai Unión belül persze sokkal könnyebb az ilyen jellegű együttműködés, de a terrorizmus ugye gyakran túllép az európai határokon, és a külföldi harcosok ügye is egy olyan dolog, amely meghaladja az EU határait, tehát fontos, hogy legyenek nemzetközi eszközeink is. És végül az Európa Tanács támogatni kívánja a demokratikus inkluzív társadalmak kialakítását, ezt is nagyon fontosnak tartjuk, illetve gyűlöletbeszéd elleni fellépést. Ezzel próbáljuk elkerülni, hogy olyan körülmények alakuljanak ki, amelyek termőtalaját képezhetik a terrorizmus terjedésének. Ami a kiegészítő jegyzőkönyvet illeti, természetesen már elmondtam, hogy politikailag erre nagy szükség van. Még egyszer elmondanám, hogy nagyon hálás vagyok azért a politikai támogatásért, amelyet az önök részéről is kaptunk. A jegyzőkönyvről teljes átláthatóságban tárgyaltak a felek. A speciális munkacsoport, amely tárgyalásokat vezette, eddig három ülést tartott. Az első ülés után eldöntötték azt, hogy minden tervezetet nyilvánossá kell tenni, vagy legalábbis egy nyilvános verziónak is kell léteznie. Az egyetlen különbség a nyilvános és nem nyilvános verzió között az, hogy a nem publikus verzió tartalmazta az egyes tagállamok által betűzött lábjegyzeteket. Számos nagy nem kormányzati szervezet, Amnesty International például, és mások mind-mind hozzáfértek a jegyzőkönyv tervezethez. Van egy olyan eljárás, amely során valaki kérheti, hogy megfigyelőként részt vehessen a munkacsoport ülésein. Nem éltek ezzel a lehetőséggel, de a munkacsoport úgy döntött, hogy nyilvánossá teszi a jegyzőkönyv tervezetet, és kaptunk írásos megjegyzéseket a tervezettel kapcsolatosan, és ezeket aztán a további munka során figyelembe vettük. Ami a tartalmi kérdéseket illeti, jogilag persze ez egy nagyon kényes és nehéz téma, hiszen minden bűncselekmény egy cselekményből áll, és egy szándékból, és az európai jogrendben maga a szándék nem lehet bűncselekmény, hanem meg is kell történnie magának az aktusnak, a cselekménynek. Amikor azonban a terrorizmusról van szó, akkor a szándék maga is nagyon fontos. A munkacsoportnak a lehető legközelebb kellett férkőznie e szándék megfogalmazásához, illetve e témához, és nyilván ezt nagyon nehéz úgy tenni, hogy teljes mértékben tiszteletben tartjuk az emberi jogokat, hogy egy példát mondjak, az egyik kérdés például teljesen kikerült a tárgyalásokból, mégpedig az, hogy kriminalizáljuk a terrorista támadásokhoz való toborzás tényét, nem sikerült megfelelő jogi megoldást találni, ugyanis arra, hogy ezt bűncselekményen nyilvánítsuk, miközben tiszteletben tartsuk teljes mértékben az emberi jogokat. Úgyhogy végül ez kikerült a tárgyalások témakörei közül, és ahogy a kolléga is elmondta, néhány tagállamunk messzebbre ment, mint ami a jegyzőkönyvben áll, például a jegyzőkönyv kettes cikke arról szól, hogy valaki egy olyan szervezethez vagy csoporthoz csatlakozik, amelynek szándékában áll, hogy terrorista cselekményt, merényletet kövessen el. Néhány tagállam meghaladta ezt a definíciót, például Franciaországban egy teljesen más jogi megoldást alkalmaztak, amely csak a francia jogrendben működik, és másod nem. Úgyhogy ilyen értelemben a jegyzőkönyv talán nem megy a lehető legmesszebb. Vannak olyan tagállamok, amelyek tehát messzebbre mentek, mint amint a jegyzőkönyv körülhatárol de a jegyzőkönyvnek az egyik legfőbb hozzáadott értéke nyilvánvalóan az lesz, hogy a lehető legnagyobb mértékben harmonizálja a meglévő jogszabályokat. Hogyha kiadatási kérelem fogalmazódik meg, akkor persze felmerülhet, hogy a, az az ország, amelytől a kiadatást kérték, nem, nem bűncselekményként definálja a szóban forgó tényállást, úgyhogy ez problémákat okozhat. Ehhez kapcsolódik például a külföldi harcosok fogalmának meghatározása. A terrorizmussal kapcsolatos képzés, a külföldi utazások, a terrorista támadás céljából történő külföldi utazás, illetve annak finanszírozása is beletartozik a jegyzőkönyvbe, és van egy hetes cikk, amely az információ áramlásra vonatkozik számomra. Ez talán a második legnagyobb hozzáadott értékű része a jegyzőkönyvnek, ugyanis a részes, részes feleknek a nap 24 órájában rendelkezésre álló vagy nyitva tartó kapcsolattartó pontokat kell létrehozniuk. Például, hogyha Törökországban megállítanak valakit a határon, mert attól tartanak, hogy az élető Szíriába kíván tovább utazni, akkor fontos, hogy felvehessék a kapcsolatot valakivel, hogyha Európai Uniós polgárról van szó, és egy órán belül információt kapjanak az illető személyről. Tehát csak, megfe- csak egy bizonyos ideig lehet elhúzni az illető személy továbbutazását, illetve megakadályozni azt, máskülönben tovább kell engedni, úgyhogy fontos, hogy mielőbb megkapják a vonatkozó információkat. És lehet, hogy az illető Szíriába utazna tovább, és külföldi harcossá válna, úgyhogy ez a gyors információcsere gyakorlati szempontból rendkívül fontos nem fogok most a jogi részletekről beszélni, a különböző definíciókról. Annyit elmondhatok összességében, hogy a tárgyalások során a vita nagy része arra is pontosult, hogy hogyan lehet tehát megvédeni az alapjogokat és az emberi jogokat, miközben bűncselekményként határozzuk meg azokat a cselekményeket, amelyek terrorista támadáshoz vezethetnek, különös tekintettel a külföldi harcosokra. A jegyzőkönyvben az alapegyezmény emberi jogokra vonatkozó része terjedelmé tekintve csökkent. A nem kormányzati szervezetek belé partnereink azt szerették volna, hogy sokkal hosszasabban értekezzen a jegyzőkönyv az emberi jogok védelméről, de a tárgyalófelek úgy érezték, hogy ha túl hosszú lesz a lista, túl terjengős, akkor problémák adódhatnak, valaki felvetheti akár, hogy ez nincs benne, az nincs benne, miért nincs benne. És azt a megközelítést alkalmazták a tárgyaló felek, hogy a, ami már szerepel az alapegyezményben, az egyébként is érvényes, tehát nem kell külön felsorolni jegyzőkönyvben. Ami az eljárást illeti, három ülés alatt lezárta most a szöveget megfogalmazó munkacsoport a munkát, ami nagyon gyorsnak számít, most pedig a terrorizmus elleni harccal foglalkozó bizottságunkhoz kerül a szöveg, tehát a terrorizmus elleni küzdelemmel foglalkozó szakértőkhöz kerül, és utána a miniszterek bizottsága lesz a következő lépés. Először is tehát a szakértőkhöz, a terrorizmussal foglalkozó szakértők az április 7-én kerül a szöveg, aztán a jogi ügyekkel foglalkozó, igazságügyekkel foglalkozó bizottsághoz kerül tovább. Aztán a parlamenti közgyűlésünk jogi ügyekkel foglalkozó szakbizottságához kerül, ott már kinevezték a jelentéstevőt, és utána következik az elfogadás, amely re valószínűleg április 29-én kerül sor, sor, legalábbis a jelenlegi ütemterv szerint. Május 19-én pedig lesz egy miniszteri ülés itt Brüsszelben. Remélhetőleg néhány ország már ott alá tudja írni a szöveget, és utána lesz egy aláírási ülés. Három, ülé, három hét fog eltelni addig, és lehet, hogy ez nem lesz elegendő idő ahhoz, hogy az összes tagállam meghozza a maga döntését, hogy alá tudja ezt írni, illetve konzultáljon mindenkivel, akivel konzultálni kell. Ez tehát az ütemterv. Úgy hisszük, fontos, hogy gyorsan haladjunk, és mielőbb elfogadjuk a kiegészítő jegyzőkönyvet, amely természetesen nem fog forradalomhoz vezetni, ahhoz képest, amit néhány EU-s tagállam például már elfogadott, főleg nem. Ahogyan már előbb elmondtam, van, aki már továbbment a jegyzőkönyvben lefektetetteknél, de mindenképpen előmozdítja majd a jegyzőkönyvben az együttműködést, mert harmonizálja az Európai Unión túlmenően is a jogalkotást ezen a téren, ami nagyon fontos, hiszen tudjuk, hogy a Szíriával szomszédos országok nagyon fontos szerepet töltenek be. És jó ez azért is, mert a 24 órás információcsere rendszert is létrehozza majd. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Sok kolléga akar felszólalni. Lejegyeztük, hogy ki kérte szót. Mrs. Ravodalon, Mr. Lopez, Aguiar, Mrs. Sargentini, Mrs. Gomez, Mrs. Meyer, Uh, Mrs. Fajon. If uh, nobody else... Hogyha más nem kéri a szót, akkor most lezárnám a felszólalók listáját. Még, még, még vannak felszólalók. Nem, még sincsenek. Kérem a felszólalókat, hogy két percben korlátozzák a felszólalás idejüket, de ezért igyekszem nagy vonalú lenni, de 10.30-kor be kell fejeznünk a munkát, hiszen 10.40-kor folytatjuk a közös ülést. Tehát kérem a kollégákat, hogy korlátozzák a felszólalási időiket. Infeld asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, igyekszem rövidre fogni magamat. Meg kell, hogy mondjam, hogy némiképpen aggaszt mindaz, amit hallottam. Gyükov úr, egy-két aggályunkat is hangsúlyoztam. Egyrészt az eljárás kapcsán Ön a menetrend kapcsán már aggájait hangoztatta, és a bizottság eh, ma adott mandátum meglehetősen eh, bizonytalan, körben olyan, hogy kérjük írja alá az pöttyözött vonalon, majd aztán kitöltjük a fölötte lévő szöveget. A cél, a céllal mindenki egyetért, mindenki tudja, miről beszélünk, tudjuk, mi a probléma de, és most jön a de. Az az érzésem, hogy iszamos területen járunk, hiszen egy olyan törvényt tervezünk elfogadni, amely egy csoportot vesz célkeresztben, voltak éppen a terroristáknak egy bizonyos csoportját itt célkeresztben, és ilyen módon kettős normával élünk. Nos, Kudjikov úr mondataiból azt olvastam ki, hogy a szándékot kriminalizáljuk. Bizonyos cselekmények büntethetők lesznek, mások nem, de hogyha valahova elutazik egy személy egy bizonyos céllal, hogy bizonyos cselekményeket végrehajtson, vagy pedig kiképezzék, hát hogyan lehet ezt bebizonyítani? És hova utazzon? Mondd, hogy a Bonnból, Németországból. Berlinbe utazik valaki, azért, hogy a döner gyilkosságokba részt vegyen, akkor ez mennyiben más terrorista cselekmény, mint hogy Szíriába utazik? Szóval a definiációt látom problematikusnak, illetve a foreign fighter, az idegen harcos definíció is problémás, ráadásul azért, mert az foreign fighter, az idegen harcos bizony néha Európai Uniós állampolgár. Az információ cserére vonatkozó passzust fontosnak tartom, és ugyanakkor a finanszírozás és a szervezés kérdését én is büntethetőnek, illetve definiálhatónak tartom, de szándék, az intenció büntethetővé tételét problematikusnak tartom. Vegyünk egy példát. Valaki Pakisztánba utazik, azzal a szilárd szándékkal, hogy terroristává váljon. Aztán megérkezik Pakisztánba, és azt gondolja, egy fenét nem leszek én terrorista. Meggondoltam magam, és hava, hazamegy, időközben kriminalizáltuk a szemét, miközben pedig lehet, hogy vissza lehetne csalogatni a társadalomba. Tehát úgy gondolom, hogy túl messze megyünk, és eljátszunk egy lehetőséget. Kérdezem tehát a bizottságot, hogy milyen időkeretben gondolkozunk, milyen folyamatban gondolkodunk, és hogyan lehet feloldani ezt a problémát, hogy az intenciókat ne kriminalizáljuk. Köszönöm, Intfeld asszony jelzem, hogy sajnos se észtre, se észtről nincs a tolmácsolás, sajnálattal jelentem be, Bimberg asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. A biztonsági tanács szeptember 24-én egy határozatot fogadott el az idegen harcosok témakörben. Az Európa Tanács ezzel a jegyzőkönyvvel dolgozott, és ezt alkalmaztam a nemzetközi együttműködésben is. Ezen dokumentum 82. cikke pedig megnyitja a lehetőséget a további tárgyalások előtt a nemzetközi terrorizmus témakörében. Úgy gondolom, hogy ez jó irányba tett lépés. Ám a bizottság nem definiálja pontosan, hogy hogyan is lehetne körvonalazni, meghatározni, definiálni a terrorizmust. Itt bizonyos cselekményekről van szó, például külföldre utazásról, vagy a terroristák eh, képzéséről, vagy pedig egy konfliktusokban, eh, harcokban való részvételről, de ezen cselekmények, amelyeket nem definiálunk kellőképpen, Ezeknek büntetőjogi következménye van. Azon terroristák pedig, akik vissza akarnak térni a társadalomba, azokat büntetőjogi következmények elé állítjuk. Tehát, hogyha valaki mondjuk vissza akar térni egy fegyveres konfliktusból azért, hogy a fegyveres konfliktus ban részt vevő személy vissza akar térni hazájába azért, hogy ott egy terrorista cselekményt kövessen el, ugye a Charlie Hebdo esetében láttunk erre példát, ezeket a személyeket meg kell különböztetni azoktól, akik meggondolták magukat, és visszatérnek békés szándékkal. Kérdezem, hogy hogyan lehet a büntető jogszabályokkal definiálni, hogy ki milyen szándékkal megy valahova. Ezt problematikusnak tartom. Tehát ismét az Európában az alapjogok, illetve a biztonsági igények között kell egyensúlyt találnom. Köszönöm szépen, Magdalom, asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, Kogyékov úr az előadását. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy közös európai fellépést találjunk a terrorizmus ellen, mind az Európa Tanácsban, mind az Európai Unióban. Az európai terrorizmus elleni harc csak akkor lehet sikeres, hogyha megerősítjük a jogi együttműködést a tagállamok között, és a közös normáink vannak. Múlt év februárjában hozott az Európai Parlament egy állásfoglalást a terrorizmus ellen, és itt azt kérjük a jogalkotóktól, hogy pontosan definiálják a terrorista cselekményt, illetve a terroristákat. Nem is külföldi harcosokról beszélek, hanem harcosokról. A terrorizmus megelőzéséről szóló Európa tanácsi um, egyezmény jó alap, um, és így a biztonsági tanács 2178-as határozatát is jobban lehet alkalmazni. Kicsit lassabban beszéljem, hogy az elnök hogy Igen, értem elnök hogy szóval a 2178-as határozat, ENSZ határozat fontos, ezzel sikerül a külföldre való utazást megakadályozni, hogyha terrorista szándékból teszik ezt. Nos, hogyha a Európa Tanács meghozza, elfogadja ezt az egyezményt, akkor ezt talán átvehetné az Európai Unió is, és így egy olyan egységes jogi keretet teremthetnénk meg, amelyel a jogi fellépést lehetne egységesíteni az európai terroristák ellen. Köszönöm szépen, López Aguiar képviselő. Köszönöm szépen, állok asszony a terrorizmus elleni harc az egyik legfantasztikusabb ügy, legalábbis nagyon népszerű téma ez a politikai vitában, gyakran hallunk erről, gyakran hivatkoznak erre. Az elmúlt néhány hónapban ez lett az egyik menő téma a politikában. De mi most nem politikai vitát folytatunk a terrorizmusról, hanem jogi vitát, és ez az egyik legbonyolultabb ügy, amelyel hosszabb ideje találkoztam már. Én magam jogász vagyok büntetőjogi kodifikációban vettem részt éveken keresztül, és azt kell, hogy mondjam, el kell, hogy ismerjem, hogy ez a legbonyolultabb rendszer, amelyel hosszú ideje találkoztam. Az ENSZ határozata, a 2178-as határozata kiinduló pont. Aztán létezik egy Európa Tanácsi Egyezmény, melyet nem az Európai Unió, hanem az Európa Tanács tagállamai írtak alá, aztán létezik egy jegyzőkönyv és egy kerethatározat kitárgyal, megtárgyalására szóló mandátum, melyet a bizottságnak adtak. Ezen kerethatározatnak és jegyzőkönyvnek a célja pedig az volna, hogy penalizálhatóvá, büntethetővé tegyen bizonyos cselekvényeket, jelesül, hogyha valaki terrorista képzésben vesz részt, vagy pedig abbéli szándék bizonyítható, hogy azért utazik valahova, vagy azért tesz valamit, hogy terrorista cselekményeket hajtson végre. Kérdésem új kurhoz az Európa, Bizot, Európa Tanács képviselőihez irányul. Hogyan lehet bizonyítani, hogy ezeket a paramétereket jogilag kikezdhetetlen alapra helyezik, hiszen Ebből voltak éppen a tagállami büntető törvények módosítása eredhetne. Hogyan lehet tehát biztosítani, hogy ezen tevékenységi kriminalizálása vagy penalizálása, büntethetővé tétele kikezdhetetlen? A BIUT tanács, a Belis Igazságügyi Tanács ülése után ülését a Párizsi mészárlás után tartották, és itt a biütülésen a tagállamok úgy döntöttek, hogy minden egyes tagállam kezdjen foglalkozni azzal a törvénymódosítással, amelynek segítségével büntethetővé teszik az ilyen cselekményeket. Kérdezem, tehát, hogy a meglévő Európa Tanácsi Egyezmény módosítására szolgáló jegyzőkönyv milyen hozzáadott értékkel rendelkezik majd a tagállami törvényekhez képest? Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is a döntéshozatali folyamatról, hát némiképpen csodálkozom. Hogyha meghallgattam, már pedig meghallgattam <clears throat> Kodjikov úr előadását, ebből azt olvastam ki, hogy az Európa Tanács a jegyzőkönyv áttekintését eh, és eh, a jegyzőkönyvvel való munkát április végéig elbefejezi, majd pedig eh, a miniszterek tanácsa májusban írja ezt alá. Márpedig a miniszterek között az Európai Uniós tagállamok miniszterei is jelen vannak. Miközben az Európai Parlamentnek komoly szerepe van, hiszen nekünk a következtetésekbe bele kell egyeznünk, rá kell bódítanunk. Elképzelhető tehát, hogy azután ad az Európai Parlament beleegyezést, miután az Európa Tanácsi Egyezmény módosításához az európai miniszterek hozzájárultak. Nem értem, mi történik. Ráadásul azt sem értem, hogy az Európai Bizottság rendelkezik mandátummal az Európa Tanácsi Egyezmények módosítására vonatkozólag. Ugyanakkor a bel- és igazságügyi miniszterek ezt a bizottsági jogkört magukhoz vonták. Nem egészen értem tehát, hogy hogyan működik a döntéshozatali folyamat, és különösképpen nem értem, hogy én, mint európai parlamenti képviselő, hogyan szerezhetek érvényt a demokratikus kötelezettségemnek, jelesül, hogy megvizsgáljam a törvénytervezeteket, és végezetül elfogadjam azt vagy sem. Kérem a bizottságot, és kérem a lett elnökséget is, hogy világosítson fel. Meg kell akadályozni, hogy egy új jegyzőkönyv aláírásába rohanjunk bele, egy olyan témakörben, amely, hogy is mondjam csak, nagyon nagy kihatás, nagyon, nagyon problematikus, nagyon sok területre kihathat, és amely felveti, hogy esetleg az emberi jogok sérülnek. Ez pedig a Sophie Intfeld által mondottakat veti fel. Jelesül, hogyan lehetne büntető jogilag bizonyítani, hogy valakinek mi a szándéka? mégpedig, hogy mondjuk terrorista képzésben akart részt venni. Mondjuk egy, volt egy eset, amikor egy holland állam, állampolgár egy autóval Németországban utazott, és nem fegyvereket, hanem katonai felszereléseket vitt a csomagtartóban. Nem azt akarom mondani, hogy mindenki csak csináljon, amit akar, de hát attól, hogy valaki katonai álcaruhát viselt, vitt az autója csomagtartójában, ez még nem teszi bizonyítható, hogy Szíriába akar menni és terrorista cselekményeket akar elkövetni, mert pedig a holland bíró így döntött. Kérdezem tehát, hogy hogyan lehet ezt bizonyíthatóvá tenni. Utolsó észrevételem. Az információcsere a gyors információ csere előfeltétele annak, hogy egy esetleges terroristát feltartóztassanak, letartóztassanak. Ezt értem, hogy erre szükség van, de hogyan biztosíthatjuk, hogy az európai tagá, egyik európai tagállamból nem adunk ki információt egy olyan államnak, ahol az emberi jogokat, no hogy is mondjam, csak hát másként kezelik, mint mi. Hogyan biztosíthatjuk azt, hogy egy ilyen rezsim egy ilyen elnyomó rezsim mondjuk úgy adatokat kér egy személyéről, amivel aztán visszaél. Köszönöm szépen, Gomas asszony. Here yesterday, um, director of Frontex uh, tell Tegnap a Frontex képviselője itt járt nálunk, és azt mondta, hogy semmit se tesznek a tagállamok, nem tartóztatják le például az emberkereskedőket pedig tudjuk, hogy az emberkereskedelem nagyon kötődik a terrorizmushoz is. És ez annak ellenére nem történik meg, hogy a nemzetközi jog, a nemzeti jog és a regionális jog is bünteti az emberkereskedelmet. Most pedig azt javasolják, hogy kriminalizáljunk olyan tevékenységet, amit nagyon sok tagállamunkban már megtettünk, mert nyilvánvaló, hogy ez egy büntet a hozzáadott értéke az átdolgozott kiegészítő jegyzőkönyvnek, hát nem csak az, hogy harmonizálja a jogszabályokat, és kriminalizálja az ilyen cselekményeket, hanem az is, hogy gyorsabb kiadatást tesz lehetővé az egyik tagállamból a másikba. De vannak hátrányai. Szergentini asszony is mondta már, és más Európa tanácsi tagok eltorzíthatják az értelmét ennek a jegyzőkönyvnek. Már látjuk, hogy a nemzetközi letartóztatási parancsal is történnek visszaélések, például aktivistákat, emberi jogi aktivistákat, környezetvédelmi aktivistákat letartóztatnak. Tehát sajnálatos módon ez megtörténik, tehát vissza lehet élni az ilyen fejleményekkel. És számunkra mi a hozzáadott értéke ennek? Ezen kívül hogyan segíti ez elő a hírszerző szolgálataink cserét, nem csak az EU-n belül, hanem azon kívül is. Én úgy látom, hogy nem folyik elég alapos munka, pedig ez lenne a legfontosabb része ennek. Ezen kívül. Kérem, adjon választ ezekre a kérdésekre, hogy az információ cserét, hogy segíti ez elő, de úgy, olyan módon, hogy ez megfeleljen az emberi jogok tiszteletben tartásának. Jelenleg mi történik? Ön említette a cia és a parlament szerepét, pedig a történtek utóhatásaként és a kormányok nem ismerik be a felelősségüket. Az én országomban, Portugáliában volnak a lehallgatások, tudjuk, és illegálisak. Ez egy nyílt ismert tény, és a bíróságnak is van nemrég nemrégből egy ítélete, amely erre rámutatott. Tehát én komolyan úgy gondolom, hogy nem érthető, hogy az önök javaslata hogyan segíteni a terrorizmus elleni harcot. Köszönöm, Mayer asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony lenne egy kérdésem a kiegészítő jegyzőkönyv négyes cikket illetően. Ez a cikk a külföldre utazást célozza meg, és azt mondja ki, hogy ha egy olyan államba utazik az ember, ahol nem született, vagy ahol nem tartózkodás, tartózkodási helye nincs. Mi van akkor, hogyha valaki kettős állampolgár? a másik állampolgárságával mi történik. Köszönöm, Holmeyer Erasszony. Nos, a néppárt koordinátoraként a változatosság kedvéért nem kritizálni fogok, hanem köszönetet mondani, hogy a, az Európa Tanács és a tanács is ilyen uh, intenzíven foglalkozik ezzel a kérdéssel. Sargentini asszony és Sophie Intefeld uh, is kritikát gyakoroltak. Én nem hiszem, hogy megtehetnénk azt, hogy a parlamentben egyrésztről kritizáljuk a tagállamokat, hogy hagyják kiutazni azokat az embereket, akik súlyos bűncselekményeket követnek el, utána meg ö, azt mondjuk, hogy nem szabad a bűnösség vélemével élni, mert ez csak feltételezés a kiutazáskor. Úgyhogy engem nagyon érdekelne az, hogy a tagállamok megpróbálnak-e normákat bevezetni arra. Mit jelent az, hogy veszélyes? Hogyan lehet beazonosítani egy veszélyes egyedet? Tehát, hogy legyenek közös normák, amik alapján el lehet járni, hogy a potenciális tetteseket a kiutazáskor mm, elfogják. Aztán a második kérdés, a terrorista, terrorizmusba való befolyás és az isis szal való kapcsolatfelvételt illetően. Igazából most már ez egész világon hálózatok alakultak ki, és hát Törökországot nem igazán segítjük még, és Líbia kezében is nagyon sok döntési jog van ez ügyben, úgyhogy a tanács hogyan kívánja figyelembe venni, hogy a súlyos bűnöző elemek és a terroristák hálózatai esetleg hogyan oszlassák fel. Köszönöm. Köszönöm, Fajon asszony. Köszönöm szépen. Nem fogom megismételni a kérdéseket és a megjegyzéseket, de lenne egy másik kérdésem. Nevezetesen a visszatérő EU-s állampolgárokat illetően. Szerintem nincsen stratégiánk arra, hogy a visszatérő kell, hogyan bánjunk. Vannak intézkedéseink arra, hogy elkobozzuk az útleveleket, vagy megvonjuk az Európai Uniós állampolgárságot, de szerintem ez nem oldja meg a kérdést. Úgyhogy van-e stratégia arra, hogy hogyan bánjunk azokkal, akik visszatérnek? A másik kérdés, szerintem ez is sürgős, az internetes propaganda, a terrorista propagandát a közösségi médiában hogyan lehetne ez ellen harcolni, tehát erre is szeretnék választ kapni, és nem csak a tárgyalásokról hallani. Elnök, köszönöm. Fosz úr. Köszönöm szépen. Én is köszönetet szeretnék mondani a tanácsnak, hogy ilyen aktívan dolgoznak. Különösen abban a kérdésben, hogy a prevenció hogy valósul meg. Én magában a szövegben semmit nem találtam útmutatást. Szerintem a prevenció, a radikalizáció és a külföldi harcosok jelenség ellen jó fegyver lenne. Van -e erre valami terv? Aztán az adat védelem, a közösségi fórumok, az internet, ezek hogy kapcsolódnak ide? És nem hallottam semmit adat információ cseréről. Nyilvánvaló, hogy ilyen jellegű információkat cserélnek a tagállamok, de ha külföldi állam, külföldi harcosokról beszélek, ők nagyon mobil elemek, gyorsan utazgatnak innen-oda, itt a virtuális világnak, az internetnek a felhasználását és figyelembe kell venni a kommunikációs adatok, adattárolások, stb. Ezzel kapcsolatban megállapítottak-e valamit, hogy a külföldi harcosokat hogyan lehetne beazonosítani a hálón, vagy a radikalizációt megakadályozni, hogy később ne válhassanak harcossá? Köszönöm. állnak. A kérdések megérkeztek, úgyhogy visszaadom a szót a meghívottaknak, tartom az eddigi sorrendet, úgyhogy Laik úr, mint ön. Köszönöm szépen. Megpróbálom összefoglalni. Először is köszönöm a kérdéseket és a megjegyzéseket. Először is a szándék ez egy nagyon fontos eleme a jegyzőkönyvnek, és nagyon figyelünk erre. Néhányan említették, hogy az európai büntetőjog és a tagállamaink jogrendszerei szándékot nem büntetnek, csak elkövetett cselekményt. De a terrorizmussal kapcsolatban különbséget kell tenni bizonyos eljárások és eszközök legitim felhasználói és illegitim felhasználói között. Tehát itt van az objektív elem, propaganda, finanszírozás, előkészítés, ez egy konkrét cselekmény, azzal a szándékkal, hogy embereket gyilkoljanak meg, terrorista cselekményt kövessenek el, vagy illegális cselekményt nem szó szerint, de azért gyakorlatilag idézem a jegyzőkönyvetet. A terrorizmussal szemben nagyon fontos, hogy van objektív elem. Egy szándék, egy ráutaló magatartás, egy ma, valami előkészítés, ez a szándék. Azt nem akarjuk, hogy van egy legitim felhasználó, aki fegyvert használ, vagy robbanószereket exportál, vagy van egy legitim eh, kiutazónk. A második eh, származási országába, vagy az édesanyja országába. Tehát nem mi azt hiszük, azt gondoljuk, hogy a büntetőjog területén, amikor definiálunk, nagyon fontos az objektív viselkedés, vagy objektív cselekmény, elkövetés, de ez lehet, hogy nem elég. És lehet, hogy kicsit túllövünk a célon, és kriminalizálunk olyan elemeket, akik legitimen um, járnak el, vagy van a birtokukban fegyver. Tehát a legitim, a jogos felhasználók és a jogos cselekvőket védenünk kell. Én tudom, hogy ez nehéz, és el kell különítenünk, csak a kérdés úgy vetődik fel, hogy a nemzeti büntető eljárásban mi a helyzet a bizonyítékkal? a tényfeltáró és vizsgálati eljárásokkal. Ez mindenkinek az alkotmányától függ és az alapvető jogoktól, és ezek nem változnak. Aztán a második kérdés. López Aguilar úr, ez a transmillenez, amit említett, nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Hát, nagyon szép a zenéje, képviselőasszony. Ez nagyon jó, hogy kapok egy himnuszt a beszédemhez. Kucsikov úr, minden tiszteltem az önét, de ez egy nagyon nehéz helyzet, és intézményi és jogi szempontból kell megoldanunk, és vannak időkereteink is. Van az ENSZ biztonsági tanácsi határozat. Aztán van az Európa tanács, amely nagyon gyorsan döntött, január 21-én már előkészítettek a talajt, de miközben már a csúcson belés igazságügy folytattuk az előkészítést, és abba gondoltunk bele, hogy egyáltalán az idegen harcosok kérdésével foglalkozunk-e külön EU kontextusban. E, igazából a kettő átfette egymást az Európa tanácsa, és aztán az utolsó trans, az utolsó réteg az az, hogy nemzeti szinte jogalkotói tevékenységet végezzenek. Nagyon nehéz a helyzet nagyon szoros az ütemterv. Koherens összefoglalót kell EU szinten találnunk. Mi történik, és ennek mi lesz a hatása a nemzeti jogra és az EU-s jogra? Még nem tudjuk ezért a mandátumunkban van egy úgynevezett disconnection clause, ami egy olyan bekezdés jelent, hogy ha hogy ezt csak EU-s minden tagállam bevonásával és a nemzeti joganyagok összehangolásával végezzük el. Ez az alapegyezmény 26-os cikke. Igazából ezt csak leképeztük a mandátumunkban és a kiegészítő jegyzőkönyvben. Van egy kis játékterünk, magunk között, hogy megvitassuk, hogy a tagállamokra hagyjuk a nemzeti megvalósítás, vagy EU szinten kötelező érvényű jogszabályt hozunk. Aztán az idő határokat illetően az aláírást és a konklúziót. Igen, egyetértek önnel. Nekem pokol az életem, és a többieknek is, a soros elnökségnek is, mert jogi szempontból ez egy nagyon nagy kihívásokkal teli feladat. Néhány elképzelés. Kriminalizáció, bizonyos cselekmények kriminalizációra. Erre már van EU-s jogszabály. 2000-2008 EU-s jogszabály. De Lisszabon után először történik meg az, hogy az öt éves átmeneti időszak után ezeket a kompetenciákat kifelé is kivetítjük, nevezetesen itt az Európa tanácsról van szó. Mi úgy gondoljuk, hogy az új Lisszaboni szerződés szerint ez az Európai Unió exkluzív, kizárólagos kompetenciája, de néhány tagállam ezzel nem ért egyet és a kiegészítő jegyzőkönyv például 8-as cikke sem ezt mondja. Tehát ezért mi azt mondjuk, hogy akkor tegyük ezt most egy kicsit félre, majd lépjünk együtt Strasbourgban, ha hangoljuk össze a tárgyalásokat, és azt látjuk egyébként, hogy nagyon jól működik. Kucsikov úr említett, az elmúlt három találkozókon jól működött ez. Aztán mi azt mondtuk, hogy egy sokkal mélyrehatóbb megbeszélésünk is lesz, és próbáljuk elkülöníteni, mi kizárólagos kompetenciája az eu és mi megosztott kompetencia az tagállamokkal. De ezt meg kell várni, és el kell írni a jegyzőkönyvet. Tehát igazából még van egy kis időnk, hogy majd akkor kevésbé felgyorsított eljárást alkalmazunk. Egyébként be fogjuk vonni a parlamentet, parlamenti felügyelet lesz. Aztán információt csere. Kudzsika úr majd elmagyarázza, de egy dolgot elmondanék. Az Európa Tanács olyan kontaktpontokat hoznak létre, amelyek 24 órában élnek, és live infokkal lehet ellátni, arról, hogy valaki átlépett egy határt, gyanúsan viselkedik valaki, és valószínűleg idegen harcosnak készül. Mi azt mondjuk, ez nem ró új kötelezettségeket a tagállamokra adatmegosztásról, területén, ez egyszerűen kapcsolat tartó pontokat jelent, tehát nem lesznek új felelősségi körök az EU számára. A Gyakorlatban mi történik? Gyakorlatilag semmi, mert a tagállamoknak már vannak ilyen 24 órás kontaktpontjaik. A visszatérő állampolgárok és a hálózatok. Valaki említette a terrorista hálózatokat. Hatos cikre utalnék, a kiegészítő jegyzőkönyvben. Itt kifejezetten szerepel a network, hálózat és facilitation work az előkészítő munkálatok helyzete. Bárki, aki előkészíti valakinek az útját, vagy közvetítőként közreműködik. Ez a hatosztik. Volt egy kérdés? Mit teszünk a visszatérőkkel? vannak-e alternatívák a fogvatartással szemben, a börtön bebörtönzése szemben? Igen. Figyelme véve, hogy hogyan működnek a hálózatok és a radikalizáció, volt egy megbeszélés az igazságügyminiszter, miniszterek között, és felvetődött a kérdés, hogy jó ötlet a visszatérőket börtönbe küldeni, mert néhányuk eh, igazából nem bűnöző, de nagyon sokan frusztráltak, poszttraumatikus sokktól szenvednek, és a lehet a legrosszabb megoldás az, hogy börtönbe dugjuk őket, úgyhogy a miniszterek és a helyi szereplők bevonásával majd átvizsgáljuk, hogy mik az alternatívák a börtönbüntetést illetően. De ez egy szélesebb kérdés. Ami az internetet illeti? Hát ez nehéz kérdés. Nem hiszük, hogy ezt szabályozni kéne Európai Unió szinten, de az illegális tartalom beazonosítása, eltávolítása, illetve az ellennarratíva internetes posztolása, bizonyos propagandák ellentámadása, ez szükséges de a, itt a szolgáltatók felelősségét célozzuk meg, Malmström asszonynal találkoztunk, operáció szinten, hogy a felhasználókat hogyan vonhatjuk be, és a saját kiszűrési rendszerüket hogyan alkalmazunk. Aztán lenne egy internetes riasztórendszer az Európolnál, ahol az illegális tartalmakat jelezni lehetne, és aztán ezeket a szolgáltatónak el kellene támogatni. Köszönöm. Question te. Egy rövid technikai kérdést engedjen meg. Ez azt jelenteni, hogy a 2008-as terrorizmusról szóló keret megállapodást felül kellene vizsgálni? Igen, ez egy opció. Vagy így járunk el, egy Lisszaboni szerződés alapján meghozandó irányelv révén, vagy pedig a tagállamokra bízunk. Köszönöm, Nesze asszony, az elnökség részéről. Köszönöm szépen. Nagyon nehéz bármit is hozzáfűzni az elhangzottakhoz, mert úgy érzem, hogy a bizottság megválaszolta a legtöbb kérdést. A mi részünkről, az elnökség részéről, illetőleg tanács részéről. Talán annyit mondanék még, hogy a kiegészítő jegyzőkönyvet üdvözlik a tagállamok, ugyanis jó alapját képezi egy minimális mértékű harmonizációnak. Az Európa Tanács kicsit másképpen működik egyébként, mint az Európai Tanács. Az Európa Tanácsban ugyanis 56 tagállam működik együtt, és az egyezményt aláírhatják a tagállamok, de erre nem kötelezhetők. Az Európa Tanács tagállamai tehát, ha akarják, aláírhatják a szöveget, és csatlakozhatnak az egyezményhez. A hozzáadott értéket abban látom, hogy nem csak az EU-s tagállamok csatlakoznak, hanem az Európai Unió tanácsán kívüli országok is csatlakoznak. Ezen nem csak a kiadatásra vonatkozólag, hanem kölcsönös támogatásra vonatkozólag is fontos lenne. Csak azokra az országokra vonatkozna ez egyébként, akik mint az alapokmányt, tehát az egyezményt magát, mint a jegyzőkönyvet is aláírják. Hogyha egy ország nem írja alá, és nem változtatja meg a szövegnek megfelelően a nemzeti jogszabályait, akkor nyilván nem fog csatlakozni ehhez. Ahogyan Olivier is elmondta, biztosítanunk kellett azt, hogy az Európai Tanácson belül is az EU-s tagállamok a Lisszaboni szerződésnek megfelelően járnak el. Eleinte mindenki felismerte azt hiszem, hogy EU-s hatásköröket érint ez a kiegészítő jegyzőkönyv, hiszen a terrorizmusról szóló keretegyezményről van szó, a legutóbbi verziója 2008-ból származik, és nem tért ki az utazásra, hiszen ez egy új jelenség. Az eltelt időben nem sikerült világosan tisztázni, hogy mi az, ami a keretegyezményhez tartozik, illetve mi az, ami kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozik. Ezért döntöttünk úgy, hogy talán a mandátumot egy kicsit általánosabb keretek között fogalmazzuk meg. A jegyzőkönyvvel kapcsolatos Európa tanácsi munkát segítendő, ugyanis ez szerintem egy nagyon fontos eszköz, és hozzáadott értéket képvisel. Ami az új irányelvet illeti, szerintem az Európai Bizottság feladata, hogy értékelje ennek szükségességét és döntsön erről. A tagállamok a már többször is megtárgyaltak ezt a különböző tanácsi formációkban, egyelőre nem született egy hangú álláspont arról, hogy szükség van-e egy teljesen új eszközre. Szerintem kezdjük el a munkát a kiegészítő jegyzőkönyvvel, legyen ez egy kiinduló pont, a tagállamok, hogyha alá kívánják írni jegyzőkönyvet, akkor ezt aláírhatják. Nem tudtam, hogy már ilyen gyorsan alá lehet írni a jegyzőkönyvet, mint ahogyan elhangzott, de mindenképpen tisztában vagyunk azzal, hogy milyen további lépésekre lesz szükség, és tisztában vagyunk azzal is, hogy a parlament milyen fontos szerepet játszik az eljárásban, például az aláírás kapcsán. Egyelőre ugye csak a tárgyalási mandátumról van szó, és nem beszéltünk az aláírással kapcsolatos mandátumról, ez egy kicsit másként néz neki, és ez azt hiszem a tanácson és a bizottságon belül is hevesebb viták eh, tárgyát képezni és a parlamentben is. Ez tehát a jelenlegi helyzet az elnöksége részéről legalábbis. Köszönöm szépen! Egy pillanatot kérek, látom, hogy ketten is szót kérnek, de tudniuk kell azt, hogy eh, vissza fogunk térni erre a kérdésre. Nem, nem, de az eljárással kapcsolatosan ügyrendi felszólalás. Parancsoljon. Köszönöm nem a tartalomra vonatkozólag mondom, hanem az eljárásra vonatkozólag, hogy azt kértük, tisztázzák a döntéshozatal mikéntjét. Én úgy gondolom, hogy amíg a tanács és a bizottság nem tisztázta egymás között, hogy kinek mi a hatásköre, addig a tagállamok nem írhatják alá a szöveget. Ugyanis amíg ez a kérdés nem tisztázott, nem írhatják alá a tagállamok, és addig sem lehet aláírni a szöveget, amíg mi nem tettük meg, amit a mi feladatunk úgy ér, ér, érzem, hogy kerülgetik a témát, és hogy nekünk pedig nincs lehetőség elvégeznünk a minket megillető feladatot. Elnök asszony, én szeretnék a titkárságtól egy feljegyzést arról, hogy mi is a konkrét eljárás, mik a lépések, mik a határidők, és hogy konkrétan ki miért felelős. Én szeretném, hogyha ezt tisztáznánk, mert ez a legzavarosabb eljárás, amelyet én a képviseli pályafutásom alatt láttam. jogról van szó, és arról, hogy a, az utazást, mint olyat büntetőjogi szankciókkal akarjuk sújtani. Mondom ezt a bizottság képviselői felé fordulva, ez egy nagyon súlyos kérdés, úgyhogy én szeretném, hogyha a titkárság a lehető legsürgetőbben tisztázná azt, hogy mi is a pontos eljárás. Tudna erre esetleg reagálni? Igen. Asszonyom, nem értek egyet önnel. Én nem kerülgettem ezt a kérdést, szerintem egészen világosan fogalmaztam. Mi elmondtuk, hogy erre a mandátumra sürgősen szükség van, mert ha nem kapjuk meg, akkor az Európai Unió és annak érdekei és értékei nem lesznek képviselve a tárgyalások során. Ez a taktikai célkitűzés. Azt hiszem, ezt sikerült a mandátummal elérni, mi nagyon gyakorlatilag jártuk el, és egységesen azt hiszem, hogy az elnökséggel együttműködve sikerült nagyon határozottan és egységesen fellépni. De igen, az ütemezés miatt, és hát nem mi teremtettük ezt a helyzetet, egyszerűen úgy történt, hogy az Európa Tanács megragadta a kezdeményezést, és nekünk reagálni kellett erre. Nem maradhatunk ki ebből, nem maradhatunk csendben, úgyhogy persze zűrzavaros a dolog, és nagyon szűk keretek között mozgunk, ezt elismerem és elnézést kérek emiatt, de ez egy kialakult helyzet, amelyet kezelni kell. Nem az elnökség és nem az Európai Bizottság alakította ki ezt a helyzetet. És valóban az írásos mandátumban szerepel az, hogy mindenki egyetért azzal, hogy vannak EU-s kompetenciába tartozó kérdések, és vannak nyilván olyan kérdések is, itt a 24, napi 24 órában működő kapcsolattartó pontra gondolok, amelyek nemzeti hatáskörbe tartoznak. Hogyan lehet itt meghúzni a határt, miközben ketyeg az óra, miközben sürgetően cselekedni kell? Ez egy nagyon nehéz kérdés. A mandátumban magában szerepel az, hogy ezeket a kérdésköröket most félretesszük, és amikor a tervez, szövegtervezet, a végleges szövegtervezet megszületik, akkor fogunk erre visszatérni. Tehát mielőtt bárki bármit aláírna, megtartjuk majd ezt a vitát, és remélem, hogy ezzel sikerült tisztázni a nyitott kérdéseket. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Kolegyikov úr kapja most meg a szót. Kérem, hogy fogalmazzon ön tömören, amilyen tömören csak tud. Köszönöm, távirati stílusban fogom elmondani a mondandómat, nem fogok most EU-s intézményi kérdésekre kitérni. Annyit tudok csak mondani, hogy a TUSZ ejtés terrorista bűncselekmény, kérem, hogy ezt a jegyzőkönyvvel kapcsolatos kérdéskört ne tegyék intézményi mm, csaták túlszeme. A felvetett kérdések mind-mind jogosak, de nem a jegyzőkönyvre vonatkoztak. Az a, annak az oka, hogy a jegyzőkönyvre ilyen gyorsan kell megoldást találni, nem egyszerűen a helyzet szülte szükségesség. Nem tudok kitérni a tartalmi kérdésekre, egyszerűen csak a jegyzőkönyvre szeretnék most itt összpontosítani. Ami a szándék büntethetővé tételét illeti, a szándékot nem teszi büntethetővé a szöveg, sem az egyezményre, nem igaz ez sem a jegyzőkönyvre. Pont. Ami a büntetőjogot életi Európában a legtöbb bűncselekmény esetében különbséget teszünk a szándék és maga a cselekmény között. Nagyon kevés a bűn, bűncselekményről beszélhetünk, ahol a szándék nem tenni ki a részét magának a bűncselekménynek, de a szándék, mint olyan, nem büntethető büntető jogilag az egyik eh, Európa Tanács eh, tagállamban sem. Nem szeretném most ezt tovább fejtegetni, remélhetőleg a magyarázó szövegben ez mind világosan kiderül. Az egyik kérdés, ami problémát jelent, de amit a jegyzőkönyv nem tud megoldani, az a terrorizmus definíciója, illetve a terrorista cselekménynek a definíciója. Ez az egyezménynek magának a tárgya, illetve más nemzetközi eszközökre tartozik. És végül, nagyon röviden a napi 24 órában nyitva tartó kapcsolattartó pontról, illetve még előtte elmondanám azt, hogy a jegyzőkönyv nem annyira azokat a személyeket vizsgálja, akik utaznak, hanem azokat, akik olyan szándékkal utaznak, hogy terrorista csoporthoz csatlakozzanak. Ami pedig a kapcsolattartó pontokat illeti, hatájuk nagyon korlátozott, nevezetesen a rendőrség információ cserére vonatkoznak. Kiadatási kérdésekkel, kölcsönös támogatással nem foglalkozik ez, ezekre nem vonatkozik, egyszerűen csak a határőrizett cselekvőképességét hivatott lehetővé tenni. Végezetül kérem, vegyék figyelembe, hogy egy jegyzőkönyv nagyon szűk korlátok között mozog, konkrét problémákra kíván megoldást nyújtani, és azt is látni kell, hogy nyilvánvalóan a terrorizmushoz kapcsolódó összes kérdést nem tudja megoldani. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Kojegyikov úr, és köszönöm a, tit- a titkárság tájékoztatott, hogy egy összefoglalót készítenek az eljárásról, és természetesen az egyezmény, illetve az egyezményhez illesztett jegyzőkönyvről a későbbiekben döntenek majd. Köszönöm szépen mindenkinek, köszönöm a részvételüket, köszönöm, hogy eljöttek az ülésre, köszönöm az együttműködésüket a kollégáknak. Most pedig folytatjuk az ülésünket a devével közösen a 3G3-as teremben, az alsó épületben következő ülésünkre pedig április 13-án kerül sor, 3-tól fél hétig, valamint április 14-én 9-től este fél hétig. Köszönöm. Akivel meg nem találkoznak a közös ülésen, jó hazautat és boldog húsvétot!